Good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Szeretném, szeretném önöket rendre utasítani, hogy megkezdhessük az ülést. Először is kérem, hogy fogadják el a napirend tervezetet. Jó, köszönöm szépen! Aztán a következő napi rendi pont az október 10-11-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Kérem, elfogadják-e? Nagyon szépen köszönöm. Következő napi rendi pont az Egységes Európai Közlekedési Térség megvalósításához készített útétel. Kross, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én először is minden kollégának köszönetet mondani, kiváltképpen Meister asszonynak, Kramer kollégának, Blackburn, Cini Nobel kollégának, az árnyék jelentéstevőknek, akik nagyon sok kompromisszum készségről tettek tanúbizonságot. És ahogy megállapítják, én köszönöm a munkatársaimnak és a titkárságnak is a munkájukat, hiszen nagyon jó munkát végeztek, hogy a 413 módosítót, hogy is mondjam, a 413 módosítót 32 kompromisszumos közös nevezőre lehetett hozni. A 32 eh, módosítóban 288 módosító található, azt hiszem ez nagyon jó munka mindenki részéről, és remélem, hogy a kompromisszumos mm, indítványoknál elérjük azt az eredményt, amit akarunk, méghozzá egy rövid véleményt készítünk, egy 40 oldalas véleményt a fehér könyvhöz. Szeretnénk világos politikai hangsúlyt meghatározni. A tartalmakról már eleget beszéltünk, nem szeretnék a tartalomról beszélni, az eljárást illeti, megállapodtunk abban, hogy azok, akik támogatják a kompromisszumot, tehát eh, nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy minden módosító eh, minden módosított lefede a kompromisszumos módosító indítvány. A szavazásnál meglátjuk, azonban kettő-három egyéb pontról még beszélnünk kellene. Lehet, hogy ez a vélemény, a holnapi véleménytervezetüket, illetve a holnapi szavazási kedvünket is meghatározhatja. Az első téma a kikötői szolgáltatások témája. Mint önök is tudják, bizonyos kollégák, bizonyos kolléga úgy gondolja, nem szabadna liberalizálni a kikötői szolgáltatásokat, mások azt gondolják, hogy az, amit a bizottság korábban egy egységes dokumentumban megfogalmazott, Hát azt mondják, hogy az egységes dokumentum helyett a bizottságnak 2-3-4 különböző dokumentumot kellene készítenie. Van olyan kolléga, aki úgy gondolja, ami korábban megvolt, már azt kellene inkább előhozni. Sajnos nincsen konszenzus egyes frakciókon belül sem a kikötői szolgáltatásokkal kapcsolatban. Éppen ezért azt javasoltam, hogy mielőtt a bizottság, ahogy megígérte, két év múlva jogalkotói javaslattal áll elő, hogy 2012-ben szeretnénk, ha a bizottság szándékairól tájékoztatna, ha elmondaná a bizottság, hogy a kikötői szolgáltatásokkal mi a terve, mi a célja. Azt hiszem, hogy itt a többség ezt a kérdést rendet tűzhetné, erről vitázhatnánk, aztán az érintett gazdasági ágazatokból az emberek meg vannak arról győződve egyre inkább, hogy fontos lenne megtudni, hogy a bizottság hogyan határozza meg álláspontját, most nem az, hogy melyik irányban kíván elhaladni, de hogy 2012-ben kérdéseket tehessünk fel. Ma, ha megengedik, a különböző frakcióktól szeretném tudni, hogy mi a véleményük erről a javaslatról, nem arról van szó, hogy ezzel a javaslattal a liberalizáció vagy a nem liberalizáció kérdését vigyem előre, egyáltalán mi a véleményük a kikötői szolgáltatásokról? Ez a 26-os kompromisszumot illető kérdés. A 23-as kompromisszummal kapcsolatban, ami az európai moduláris rendszereket illeti, azt mondanám, hogy talán a plenárisig még egy kicsit pontosíthatnánk ezt a kérdést, mert az eljárás nem feltétlenül a bizottságtól kell függjön. Azt hiszem, hogy nem a legfontosabb téma, ami a 25-ös kompromisszumot illeti, ha megengedik, arra szeretnék utalni, hogy ami a kabotást illeti, a kabotás megnyitását, hát abból indultunk ki, amit már itt megvitattunk egyszer a bizottságban és a plenáris ülésen is. Azt mondtuk, hogy ezt a ö, hajózási szolgáltatást akkor tudjuk majd felszabadítani, ha a többi kérdést megoldottuk. Ez előfeltétele annak, mielőtt a következő lépést megtennénk. Mert már ebben a bizottságban is nagyon érdekes vitát folytattunk az előtt az korábbi elnök és a mostani elnök között, arról volt szó önök között, hogy milyen hamar lehet harmonizálni ezen a területen. Ha megengedik, ezt még egyszer kiemelném. A kabotás esetében ez feltételekhez kötött, ahogy ezt annak idején meghatároztuk. Hogy ne kerüljön sor téves értelmezésekre. Ami a hatékony kómodalitást illeti, nem arról van szó, hogy a 300 kilométerrel nem értenénk egyet, Arról volt szó, és ezt a kompromisszumoknál is nagyon jól meg tudtuk vizsgálni. Ez igazából a régiók és a tagállamok kérdése is. Ugye mi a helyzet a modalitása területén ma, meg kell nézni, milyen egyfajta állapotfelmérés lenne szükség, és megnézzük, hogy a jövőbeli projektekkel hogyan lehet fenntarthatóvá tenni ezt az intermoduláris rendszert. Az infrastruktúrákat ki kell majd dolgozni, a kilences kompromisszumban széles, tehát széles körben taglalom ezt a kérdéskört. Ez azt jelenti, hogy a következő, a tízes kompromisszumnál összekötve Európa létesítményeit, Connecting Europe Facilities, itt arra szeretnék hivatkozni, ami a Connecting Your Facilities, ugye tízesben van egy hivatkozás erre, de van a Project Bond, ugye projekt kötvények kérdésköre is felmerül. Azt hiszem, hogy felhívtam a kollégák figyelmét arra, hogy a bizottság ebben az összefüggésben projektkötvényekről beszél, és nem eurókötvényekről. Tehát eh, még nem ezzel a témával foglalkozunk. Ha itt valamit támogatunk, akkor ez a projektkötvények kérdése, amely eh, megtárgyalandó. Ezek voltak a legfontosabb eh, pontok. A szavazó lista mindenki előtt megvan. Remélem, hogy a fehér könyvvel kapcsolatban, a témával kapcsolatban széles körű többséget élvezhetünk majd. Még egyszer elmondanám az alapjátékszabályokat. Köszönöm szépen a kollégáknak. Az, ami a preambulum bekezdésben van, ezt nem kell még egyszer megismételnünk. Ami túlságosan részletes, azt töröljük. Nagyon fontos, hogy általános megállapításokat fogalmazzunk meg. Aztán fontos az is, hogy azt mondanám, hogy amikor a bizottságtól egy javaslatot várunk, nem most mondjuk meg, hogy mi legyen benne ebben a bizottsági javaslatban. Az ütemterv egy olyan ütemterv, amely számunkra is e, reálisnak tűnik, Tudom, hogy a bizottság túl szűknek tartja. Egy utolsó pont. Ez nem kompromisszum módosítására indul, vagy irányuló kérdés, a kolléganőm a mai koordinációs ülésen a néppárti frakció nevében két pontról szól. A recast, ugye az átdolgozott ö, jogszabályról. Két kérdésben elnapoltuk ugye a, a vitát, ugye az decoupling kérdése, aztán a 2012-es piacok, a piacok megnyitását 2012-re tettük át, mármint, hogy bizottsági javaslatot ekkorra várjuk. Tehát nagyon fontos tehát, ami a szétválasztást, a decoupling kérdését illeti, remélhetőleg a 2012-ben a bizottság javaslattal áll elő, de ez nem kapcsolódik szorosan a piacok megnyitásához. Eléggé valószínű, hogy a néppárt, vagy néppárti kollégák a második aspektust meg fogják majd említeni, és azt mondanám, hogy remélem nem lesz ebből eljárási kérdés, most lehet erről szavazni, hogy egyetértünk-e vagy nem ezzel a kéréssel, de esetleg kis kiegészítésképpen számíthatunk erre. A recast, az átdolgozott dokumentum kapcsán erről beszéltünk, és nagy örömmel várom a további megjegyzéseiket, és Köszönöm szépen a nagyon konstruktív együttműködést a kompromisszumok kidolgozásánál. Köszönöm szépen, Gross úr. El Kadrui a Szociáldemokrata frakció nevében. Köszönöm szépen ki szeretném menteném kolléganőmet, kiválóan működik, működött együtt Koros úrral, de kolléganőnk sajnos nincs itt. A saját frakcióm nevében gratulálok és köszönetet mondok a jelentéstevőnek az elvégzett munkához, és köszönöm szépen, hogy velünk és a többi frakcióval is együtt működött kompromisszum kész volt. Múlt hét végén néhány gondolatot közvetítettünk felé. Ha jól értettem, akkor a legutóbb javaslatában az általunk mondottakat viszont találtuk. Egy utolsó megjegyzés, egy esetleges kiegészítés, a vasúti közlekedés liberalizálása ezzel kapcsolatban azt javasolnám, hogy vegyük át a cikkekből a megfogalmazást. Ne azt mondjuk, hogy liberalizálás igen, de aztán még tesszük azt, hogy mit fogadunk el a cikkekben. Szerintem ez így elfogadható. Tehát, hogyha az eredeti szövegezésből vennénk át az elemeket, ez elfogadható. Néhány megjegyzés, néhány a kapcsolatban. Ami a 300 kilométert illeti, amit a bizottság javasol, az alapvetően helyes, mert a vasúti közlekedés nagyobb távolság esetében nagyobb piaci részesedést garantálhatna, de rövidebb szakaszokon és néhány tagállamban nagyon sok mindent el lehet érni, és ezt meg kellene fogalmazni. Egyetértek az ön javaslatával, Megatrucks Gigaline, hát ugye tudja, hogy az én frakcióm nagyon is gyanokvó és nagyon is alapos vizsgálatra van szükség, mi ezt nem támogatjuk, ezt javaslatot. A 22-es kompromisszumnál, kiemelés, ennek örülünk, hogy bármilyen fejlemény, fejlődés, bármilyen változás a járművek méreteit illetően feltétlenül, tehát a méretváltozásnál meg kell nézni, hogy mi történik a kibocsátásokkal és a közlekedés biztonságával. Kérem szépen, ezt hozzá kell tenni. 23-as kompromisszumot nem tudjuk támogatni, nem azért, mert ez nagy forradalomhoz vezetne, hanem frakcióként ilyen politikai szintet nem szeretnénk közvetíteni. Mi a gigalinereket nem támogatjuk, ezt szeretnénk világosan megfogalmazni. Öm, tudja, hogy az én frakcióm a kikötői szolgáltatásokkal kapcsolatban persze a bizottságnak lehetősége van arra, és hát szabadon vizsgálhat vitát, tanulmányokat készíthet, beszélhet minden érintett szereplővel, de mi nem akarjuk felhívni erre a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Éppen ezért mi nem osztjuk az ön véleményét a 23B kompromisszum kapcsán. Nagyon örülünk a tízes kompromisszumnak, és a projektkötvények kiegészítésének, ez nagyon fontos, a 18-as kompromisszum, utasok jogai. Itt nagyon fontos arra is utalni, hogy kiváltképpen a közlekedésben, de a jövőben a többi ágazatban is további költségeket át kell venni az utasoktól. Ezt európai szinten meg kell néznünk, éppen ezért ezt a kis módosítót százszázalékosan támogatjuk. 24-es kompromisszum, közúti teherszállítás, áruszállítást, a legutóbbi változatot, vagy a legutolsó változatot támogatjuk. Ott a törvényalkotói keretre hívja fel a figyelmet, ami az utazás és pihenőidők megváltozását illeti, a hatály eh, harmonizálása, Itt egy tanulmányt vizsgáltunk felül, tavaly azt hiszem, és megállapítottuk, hogy nagy különbségek vannak, és nagyon fontos, hogy a törvényeket megfelelően harmonizálják európai szinten. Ez vonatkozik arra is, hogy javítani kell a munkavállalók, a közlekedési ágazatban dolgozó munkavállalók munkakörülményeit, szociális körülményeit. Nagyon fontos a szociális helyzet javítása, ez alapvető fontosságú számunkra. Ezek voltak a mi megjegyzéseink. Alapvetően tisztelt jelentéstevő úr, ön kiváló munkát végzett. Azt hiszem, hogy ezzel fontos üzenetet közvetítettünk a bizottság felé, és tehát a bizottságnak elmondtuk, hogy milyen irányban kell elmozdulniuk. Köszönöm szépen, Meister asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is a frakcióm nevében szeretném megköszönni Matyőnek a munkát nagyon látszik, hogy komolyan érdekli a téma, és megvannak a képessége és tudása is ahhoz, hogy ezt vigye. Eredeti módosító javaslatai a különböző frakcióknak megtekintése után látjuk, hogy egyesek inkább ökológiai, másik szociális, másik liberális irányba szerették volna elvinni az ügyet. Mindenkinek megvan a preferenciája, nyilván a frakció szerint, és ezt Matyő nagyon jól egybefogta mégis kompromisszumos módosító javaslatok formájában. Éppen ezért nem akarom megismételni azt, amit Matthew elmondott, illetve amit Elkadraui kollega hozzátett, mert alapvetően a kompromisszumokkal egyetértek, egy kivételre, majd erre még kitérek. Az a helyzet, hogy nekünk két téma fontos. Örülök annak, hogy a 300 kilométert most nem fogalmazzuk meg, azt mondjuk, hogy az ökológiai variánsokat lehet ö, alkalmazni, választani, hogyha adott esetben a, a vasútnál jobb megoldás is van, ami pedig a nagy teherautókat illeti, ö, csak bizonyos esetekben ö, takarítanak meg energiát ezzel a javaslattal, és jobb, hogyha óvakodunk attól, hogy még bonyolultabbá és veszélyesebbé tegyük az ügyet. Három konkrétumot is meg szeretnék említeni. A 153-as módosító a 8. oldalon Griesbach asszonytól egy fordítási hibát tartalmaz. A francia eredeti és a német és az angol között különbség van. Az angolban most kivételesen jó a, a változat, mert valóban meg akarjuk szigorítani a use it, a lose it elvet, és ez a fordításból egyszerűen nem jön át. Ha ezt jobban lefordították volna, akkor szerintem az előadó is el tudná ezt fogadni. Szerintem ez egyszerűen egy franciából, vagy franciával kapcsolatos fordítási hiba miatt van így. Nem tudom, hogy ennek mi a háttere. A tizedik oldalon Tremóza úr módosítóját esetleg visszavonta? Nincs ma itt, és ezért ezt nem tudom megkérdezni tőle, de úgy hallottam, hogy erről szó van, majd ezt még megtudjuk. A 11. oldalon, ez a 199-es módosító volt, a 11. oldalon a szavazó lista 11. oldalán, a 10-est visszavonták, a 11. oldalon a 224-es ugyancsak Rizbek kollégától származik, itt is félreértés volt szerintem. Itt arról van szó, hogy törölni akarjuk azt a kitételt, hogy Európa különleges eh, helyzetet foglalna a kutatás és fejlesztés szempontjából inkább erősíteni akarjuk ezt az aspektust, ezt egy másik pont is egyébként kimondja, tehát ez biztos, hogy fordítási hiba, mert egyébként ellentmondás levezetne a szöveg, de ez nem egy súlyos ügy, ezt ki lehet javítani. Végül pedig a 26B a Shadowk ülésén múlt héten egy részenkénti kompromisszumra jutottunk, a csomagot részenként részekre bontottuk, és frakciónk javaslatára erről újra tárgyaltunk, nem volt ugyanott mindenki, és a frakciónkon belül is eltérő vélemények vannak, ezt én el is mondtam Gross úrnak, Elkadrajú úr és Színejova asszony Fandál kollégák azt mondanák, hogy semmit nem kell tenni a szöveggel, Fleckenstein kolléga és mások német kollégák pedig ezzel ellentétes véleményt képviselnek, de megoldottuk ezt a dilemmát, tehát azt hiszem ezen túl vagyunk, csak meg kell várni, hogy végül is az ALDE hogyan szavaz, és lehet, hogy akkor ezt ki is veszik a kompromisszumból, és akkor a részenkénti kompromisszum tényleg működni fog. Ennyit erről akkor. Köszönjük. Bradborn úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én is hozzá fűznék az elmondottakhoz néhány szót. Köszönöm Gros úrnak a kiváló munkát a dosszió kapcsán, és az együttműködést, amelyben megpróbált kompromisszumokat kialakítani. Ahogy ez látható is, a kompromisszumok számából ez elég jól sikerült ez a törekvés, és hogy nagy vita előzte meg, nagyon sok módosítót kellett összevonni sok vitával nem akarunk itt minden kompromisszumba most belemenni a részletekbe, hogy miért és ki támogatja azokat, inkább néhány általános témát emelnék ki, amelyeknek van relevanciája a tekintetben, hogy mi van itt most előttünk. Három csoportba sorolnám ezeket. Először is ö, vannak olyan témák, ahol nem javaslunk semmi további szabályozást az, az közlekedési ágazatban érintett cégek vonatkozásában, hiszen ezáltal még kevésbé versenyképessé tennénk Európát, pedig már most is versenyképtelen a külső világgal, képtelen fölvenni a versenyt, ezért ezt nem tudnánk támogatni. A második alapelvünk az volt, és ezt követeltük is sok fórumon, hogy hogy ellenezzük a kompromisszumokon belül az összes olyan módosítót, amely a finanszírozást növelné meg. Itt most önre nézek, elnök úr, mert ön jól tudja, hogy a mi véleményünk az, hogy semmilyen költségvetési tétel megnövelését nem ö, támogatja a frakciónk, függetlenül az most, hogy közlekedési vagy egyéb téma, mert ö, múlt heti döntésünk alapjában alapján tehát nem tehetünk mást egyszerűen. És amikor more realistic, vagyis realisztikusabb finanszírozásról szól egy módosító, ha emögött áll, hogy több pénzt kérnek, akkor ezt ellenezzük. Ha másképp érthető, akkor persze támogathatjuk. És ezek mellett a legfontosabb számunkra az, hogy a kompromisszumokon belül, amikor azt kérjük, azt követeljük, hogy bizonyos területeken történjék új előrelépés, és a szubszidiaritás elvét ö, alkalmazzuk, ez ugye különösen a városi közlekedésre vonatkozik, akkor ezek kapcsán nem tudunk olyan módosítókat támogatni, amelyek ennek ellenére az EU beavatkozását fogalmazzák meg. Az Egyesült Királyságban eleve e, ilyen a hozzáállás, nálunk megvan minden a nemzeti hatóság. Támogatjuk azonban azokat az intézkedéseket, amelyek tovább liberalizálják a piacot, és ami a kikötői szolgáltatásokat illeti, Meissner asszonynal egyetértve, én is azt mondom, hogy nem akarunk ezen változtatni, noha a, az úgynevezett részenkénti kompromisszum revidált szövege és a bizottság saját véleményének ö, értelmezése után ö, ö, a kompromisszum talán tényleg jobb. Végül pedig mint korábban volt. A 300 kilométer említése kapcsán örülök annak, hogy Gross úr úgy döntött, hogy végül, hogy, hogy nem nevez meg semmilyen konkrét számot, ezzel egyetértünk, mert a tagállamoknak nagyon különböző körülmények között kell alkalmazni a szabályokat, és a konfekció megoldás itt nem fog működni, nem lehet távolsághoz kötni csupán a kérdést. Nagyon különbözőek, különböző méretűek az országaink, mások a problémáink, és ezt nem lehet egyszerűen előírni mindenkinek egységesen, ennek nem lett volna értelme. Elnök úr, tehát összességében ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Köszönjük. Krémer úr kap szót a zöldek nevében. Először Matthew Grossnak szeretném én is megköszönni az együttműködést, és az arra való készségét, hogy széles alapokon nyugvó kompromisszumokat akart teremteni. Ez nincs mindig így, nem azon volt, hogy az ő módosítói menjenek csak át, hanem azt akarta, hogy minél több módosító belefogalmazódjék a kompromisszumos módosítókba, hogy jobb tárgyalási pozíciónk legyen a bizottsággal, tanácssal folytatott tárgyalások során ezzel egyetértek. Ugyanakkor a zöldek nem értenek mindennel egyet, amit Matthew Gross, Gross most javasolt. E, ezt ezek közül néhányat még meg kell fontolnunk. Egyből látszik számunkra, hogy melyek azok a témák, amelyeket nem tudunk támogatni. Például a kiskapu megnyitása a megatrakok előtt, ez számunkra elfogadhatatlan. Szig- keményen ellenezzük, mert a megatrakok, az óriás teherautók, ha engedélyt kapnak, akkor további 50%-kal csökkenhet a vasúti szállítás volumene. Ha bárki tényleg komolyan gondolja a klímaváltozás elleni harcot, és azt, hogy az utakról át kell tenni a sínekre a szállítást, akkor ezeket a szörnyetegeket nem engedheti be az európai utakra. Ez mind, ez nagyon átalakítaná a szállítási módok közötti egyensúlyt. Ami a finanszírozást illeti, illetve a városi mobilitást és itt a szubszidiaritás elvét. Mi is fontosnak tartjuk a szubszidiaritás elvét, de az Európai Bizottság mondhatná azt, hogy nem ö, fektetünk be többet a rossz ö, trendbe, hanem ö, legalább kétszer annyit, 20 helyet, 40 százalékot költünk a vasútra, mint a közútra, és a többit pedig az egyéb, például kerekpáros közlekedésre, nos, ez sajnos nem ment át. Ugyanakkor megjelenik mégis itt egy szám, 15%-kal akarjuk, a pénzek 15%-ával a kikötőket támogatni. Ezt lehet, hogy a hollandok tudják, hogy miért van ide Európában az átlagpolgár, nem fogja megérteni, hogy egy konkrét ágazatot miért támogatunk konkrét százalékkal, és más témákról, más országokat nem érintő témákban pedig miért nincs ilyen összeg megnevezés. Miért csak itt? Tehát vagy ne említsünk egy számot sem, vagy pedig akkor vitázunk a számokról. Konkrét szám megjelenik a teherszállítás közúti parkolóhelyeinek száma tekintetében is, ugye 40%-os növekedésről lenne itt szó. Egyes konkrét vasúti vonalak Lényelországban, Németországban százalékosan megjelennek, más országokban azon országok kapcsán nincsenek ilyen konkrét számok, és megint csak a vasúti teherszállításról van szó, már pedig nagyon sok egyéb gond is van, és szűk keresztmetszet a vasúti közlekedésben, és Németországban Hannover, Bremer, csak hogy egy párat említsek, ilyenek. Tehát a, én nem örülök annak, hogy a 300 kilométeres követelmény kiment a szövegből, különösen a fehér való tekintettel, mert az első fehér könyvben még az volt, hogy a, a közutakról a vasútra akarjuk áttenni a szállítást. Aztán jött a komodali, komodalitás fogalma Baró biztostól, és most már ott tartunk, hogy meg sem jelenik az elv sem, és a 300 km kihúzásával a nyomát sem látjuk már az eredeti gondolatnak, a modális shift, a modul shift gondolatát pedig hát valahol itt kiejtettük ennek kapcsán. Das haben wir ja schon mal hier im Parlament beschlossen. Az Európai Városok, Városi Utak program kapcsán pedig ö, ugye azt mondta a kolléga, hogy a Kramernek egy gondolatát sem osztom, de az Euróvil utak kapcsán együtt küzdöttünk, és még továbbra is fennáll a követelésünk, és szerintem megkaphatja ezt ez a többséget akár. Ja, Dánia lapos igazuk van, de na, mondok valami pozitívomat is, ugye, és mondtam, hogy nem megyek bele minden részletbe, és a legtöbb kompromisszumot mi is aláírjuk. De egy dolgot mindenképpen el kell mondanom. Mátyú, nagyon örülök annak, hogy a zajcsökkentés, amely korábban nem szerepelt a szövegekben, mindig elkentük eddig. Nos, ez így most szépen belekerült minden kompromisszumos bekezdésbe, mert ha ezt a problémát nem oldjuk meg, akkor a vasutaknak nincs jövőjük, és a klímaváltozás elleni harcnak sem. Tehát köszönöm azoknak, akik hajlandók voltak arra, hogy a zaj témáját újra behozzák, felkarolják, mert ezzel korábban egyedül voltunk, és most úgy tűnik, hogy széles támogatottsága van mégis az ügynek. Thank you, Mr. Kancsán. Köszönjük. Kancsán úr. E, e grazie, Mr. Grosso, del, del grande lavoro fatto. Köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen Gross úrnak is a hatalmas befektetett munkát. Azt gondolom, hogy nagyon jelentős kérdésben végzett jelentős munkát. És sikerült mindenkinek a véleményét nagyon jól összefoglalnia. Szeretnék néhány megjegyzést tenni arról, hogy számunkra mi fontos. Például a tízes kompromisszummal kapcsolatban. Itt a projekt kötvényekről van szó. Nos, ami ezeket a projekt kötvényeket illeti, ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. És a fordításokban ez megtévesztő lehet. Pontosítani kellene, hogy miről is beszélünk. A bizottság által bemutatott projektkötvény koncepciója egy jelentős előrelépés, de a garanciák rendszere még nem kellően kidolgozott. Azt gondolom, hogy el kell érnünk, hogy a garanciák területén előrébb lépjünk, és egy valódi kötvényformát hozzunk létre, ami hatással lehetne a projektfinanszírozási tevékenységekre is. Azokban az esetekben, amikor azt a magának a projektnek a teljesítménye a hozama nem fedezi. Vagyis az 50 milliárd eurón kívül, amit az európai összekapcsolódási eszköz biztosít, tehát ezen túl kellene lépni. Hiszen mindaz az infrastruktúrális tevékenység, ami sajnálatos módon nem fenntartható a kezdeti hozamok tekintetében. A második megjegyzésem a 28-as kompromisszumhoz kapcsolódik. Gros és Kadravi urak is említették ezt a kompromisszumot. Azt gondolom, hogy itt a vasutakkal kapcsolatos átfogalmazott szöveget is figyelembe kéne venni. A 2012. december 31-ére a bizottság kitűzte a liberalizációt. Ugyan ez az írásos képlet, amit néhány nappal korábban használtunk, itt is meg kellene, hogy jelenjen, hogy ugyanúgy nézzen ki. Köszönöm. Köszönöm. Ayala Senda asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Gros úrnak a, az erőfeszítéseket ezzel a rengeteg módosító indítványjal. és egy sokkal könnyebben olvasható javaslatot tett le elénk. Csak néhány kisebb problémám van a négyes kompromisszummal. Gros úr megpróbálta pozitív módon belefoglalni valamennyi módosítóindítványt, de az én 160-as módosítóindítványomat figyelmen kívül hagyta. Ez az infrastruktúrális projektekkel szembesülő csoportokról szólt volna, abban az esetben, hogy nincsen megfelelő információjuk, konzultációjuk, vagy más háttértudásuk. Németországban nemrég jó példáját láthattuk ennek. Az ilyen infrastruktúrális projektek esetében elő kellene mozdítani az olyan típusú stratégiákat, amelyeket a, bizottság nyújtott be az információval és a konzultációval kapcsolatban, és ezt strukturáltabb módon kellene tenni. Az európai infrastruktúrális helyzet így pozitívan változhatna meg. Így felkérném önöket, hogy gondolják át a negyedik kompromisszumot. És itt és itt-ott megjelenik a logisztika fogalma, de úgy gondolom, hogy a bizottság nemrég egy állandó logisztikai fórumot, párbeszédet hozott létre, de ez még nem működik folyamatosan. A, a logisztika, az intelligens kezelése a szállítási láncból érkező inputoknak. És, de erre nincsen konkrét utalás a szövegben, szeretném, hogyha ez megjelenne ebben a kompromisszumban. Támogatom a projekt kötvényeket, de a gigaliners-ekkel kapcsolatban meg tudom érteni, hogy vannak, akik a fehér könyv alapján a status quo-t támogatják, és meg tudom érteni azokat a kollégáimat, akik erősen és egyhangúak támogatják a status quo-t. A Mega Liners egy fontos részt tölthetne be. Nagyon köszönöm. Thank you. Köszönjük. Fleckenstein úr. Ja, Herr Vorsitz. Elnök úr, tisztelt Gross úr, nagyon szépen köszönöm én is ezt a nagyon jó jelentést. Négy dolgot még egyszer kiemelnék. Egy dolog, ami nagyon fontosnak tűnik, ami a hosszú távú közlekedési célokat, illetve azok fontosak ugyan, de nem elegendőek éppen ezért. Rövidebb távú célokat is meg kell határozni. A use it or lose it szabály használd vagy veszítsd el, azt hiszem, hogy sokkal szélesebb körben kellene alkalmazásra kerüljön. A második fontos dolog, a effektusok határhatások, erről már sokat szóltunk, azt hiszem, az EU külső határaira is fel kellene hívni a figyelmet, és jó lenne, ha a tengeri közlekedés szempontjából a belső piac ugyanolyan fontos és egyenlőtök lenne, mint a belföldi közlekedés esetében. A harmadik pont, ahol a bizottságtól tényleg többet kell elvárnunk, mint eddig, itt a biztonságról van szó, a security értelmében, kell egységes európai koncepció. Ez az európai patchwork, ez az európai ronyszőnyek, ha lehet így fogalmazni, nem hiszem, hogy megfelelő. Gros úr, önnek és az Ányék elandóknak és hálásak vagyunk azért, hogy kiemelte a szociális komponenseket a közlekedés ágazatában, és a hármas kompromisszumon szinte mindent megtalálunk. Szeretnék szólni arról, hogy nagyon fontos a közlekedési ágazatban a szociális biztonság. Amíg nincs ilyen biztonság, ez nem jelenti. Tehát azt jelenti, hogy a, a szárazföldi közlekedési piac megnyitását nem lehet akkor támogatni, ha nincs ilyen biztonság. Ez azzal is függ össze, hogy a 26B kompromisszumot nem támogatjuk, ahogy El Kadraui úr is említette, nem kell kiegészítő kikötői szolgáltatási liberalizáció, először szociális sztenderdek kellenek, és utána megnézhetjük, hogy van-e értelme. A bizottságnak azt javasoljuk, hogy ne harmadik alkalommal nyisson meg egy olyan ö, fazekat, amire nem lehet rátenni a fedőt. Tika asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék Gros úrnak tiszta szívből gratulálni, és Zenova asszonynak is a kiváló együttműködésért. Én azt gondolom, hogy a 119-es és 123-as módosító nem szerepel a 8-as kompromisszumban. Éppen ezért külön szavazást szeretnék kérni. A 119-es ugye mit is ö, fejt ki? a közlekedési infrastruktúrák fejlődésénél felmerülő különbségeket, a régi és az új tagállamok közötti különbségekről van szó. A 123-as arról szól, hogy nem élünk a Duna és a Fekete-tengeri térség közlekedési potenciájával. Ennél a két módosítónál külön szavazás kérek, mert a 8-as kompromisszumban nem látom. Köszönöm szépen a bizottság nevében, Jége asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Jóvá fogják majd hagyni a közlekedési politikáról szóló bizottsági fehérkönyvet, és köszönöm szépen Gross úrnak, a jelentéstevőnek kiváló munkáját, és gratulálok a módosítókhoz. Kiváltképpen, ha megnézzük, hogy hány módosító készült. A jelentésből az látszik, hogy a bizottság hosszú távú tervét a parlament osztja, és hogy elismeri mindenki, hogy a klímaváltozás a közlekedési forgalmi dugó kérdésének milyen hatása lehet ami az EU növekedést illeti a közlekedési ágazat nagyban hozzájárulhat, illetve az EU 2020-as agendához, kiváltképpen az energiahatékonyság, a forrás hatékonyság tekintetében. Meg kell erősítenünk a közlekedési ágazat versenyképességét. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a parlament támogatja a 60%-os üvegházhatású gázkibocsátási csökkentést, a 10 hatékonysági eh, célt és a 14 kezdeményezést. Az önjelentése nagyon-nagyon fontos, és a valódi politikai lendületet ad a stratégiának. Ambiciózusabb, rövidtávú célokat határoznak a jelentés, és azonnali politikai fellépést ösztönöz. Én már többször elmondtam önöknek, hogy mit gondolunk az azonnali célokról, azon kívül, azokon kívül, amelyek szerepelnek a 2020-as stratégiában. Persze az önök döntése, hogy mit kezdenek ezzel. Mi úgy gondoljuk, hogy bátorítás ez, valóban ösztönöz a teljesítése mindenkit. Nagy örömmel osztom meg önökkel, hogy a 40 kezdeményezés 20%-át már elfogadták, vagy már igen, előre haladott állapotban van. A TNT új közlekedési költségvetési keret van, aztán van a légiközlekedési reptéri csomag, aztán az utas jogairól szóló csomag. Azt hiszem, hogy igen, konkrét javaslatokra fordítható le mindez a jövőjére vonatkozóan, és alapvetően azt jelezzük, hogy a negyedik vasúti csomag, amely teljes kibontakozást tesz lehetővé, szintén várható. Grossul szeretném elmondani, hogy mi támogatjuk azt, hogy vizsgáljuk felül a kikötői szolgáltatásokat. A 2013-as bizottsági munkaprogramban is megtalálják ezt, aztán látniuk kell a munkaprogramot, amelyet Barózó elnök úr bemutatott múlt héten Strasbourgban. A bizottság fehér könyvében azt mondja, hogy a mobilitás csökkentésen nem opció. Engedjék meg, hogy két megjegyzéssel éljek a jelentés kapcsán. Nagyon jól tudják a véleményemet. Mi szeretnénk, hogyha a 15-ös bekezdést módosítanák, amely arról szól, hogy a, a pihenő és <clears throat> a pihenő és vezetési idők vonatkozó jogszabályi keret felülvizsgálatát kérik. Mi hosszú viták után 2000 és 2006 között nagyon sok vitát követően dolgoztuk ki ezt a csomagot. Az ágazat most azt kéri, hogy harmonizáljuk a meglévő jogszabályokat. Én azt kérem, hogy csak a második részét fogadjuk el ennek a bekezdésnek, amely a végrehajtásról szól, a második pont a 18-as bekezdése vonatkozik, ami az a vasúti gép, a vasúti járművek engedélyezését illeti két hónapról van szó. A két hónap szerintem túlságosan ambiciózus, a hat hónap sokkal reálisabb, sokkal megfelelőbb lenne. Tehát konklúzióként elmondanám, együtt szeretnénk teljesíteni a fehér könyvben szereplő célokban nagyon fontos a forrás, hatékonyabb mobilitás, és hadd mondjam, hogy gratulálok Gross és az Önök Bizottságának ez a jelentése. Gros. Köszönjük szépen, köszönjük, most pedig Gros úr. Még egyszer akkor, elnök úr, még egyszer meg szeretném köszönni a hozzászólásokat, amely kikötői szolgáltatásokat illeti. A bizottság által elmondottakat idézném. Ha 2012-re nézünk, és az arra, hogy a bizottság a jogalkotási javaslatok között szerepelteti ezt, ez óriási eredmény, ennek nagy kisugárzása van és lehet. Pontosabban itt szembesült nekem a nap, és nem látom a kollégákat. Biztos érdemes lenne azonban megkérdezni a bizottságot arról, hogy a jogalkotási javaslatok megfogalmazása előtt mik is a bizottság tervei kérem a frakciókat, hogy a 26B-ről még gondolkodjanak el, mert ez csak azt mondja ki, hogy a bizottságnak közölnie kell, hogy mire készül, de nem ö, kell közölnie azt, hogy a jogalkotási javaslatban mi áll majd. A 2012-es program kapcsán, tehát talán érdemes lenne erről szavazni, hogy ezt az információt a bizottságból kipréseljük. A többi felvetés kapcsán a legtöbb ezekben nincs semmi bajom. A szavazó listáról is látom, hogy Cikau kollega, Ayala Sender kollega asszony, kolléganő végül is két olyan módosítót említenek, amelyeket nem látnak a kompromisszumban. Ezek az önök által javasolt 106-os módosítóban benne vannak. Ayala Sander asszony módosítójáról külön szavazunk, úgy döntöttünk, mindkettőről külön szavazunk, de felőlem a csomagba is bekerülhetnek. A Stuttgart 21 is példa arra, hogy nem a pénz a legdöntőbb, hanem a jó információ a nagy projektek esetében. Ami a százalékos értékeket illeti, Kramer kollégának mondom, már volt a vasút kapcsán a múltban százalékos megállapítás, sőt a mi transzeurópai hálózatokról szóló javaslatunkban is volt ilyen szám. Tehát én azt javasolnám, hogy ezt a híres 40 százalékot tartsuk meg, ez megvan más szövegekben, ezt nem kell megismételni, ezt tudjuk, hogy ez létezik. Itt most arról van szó, hogy a transzeurópai hálózatok új projektjei kapcsán esetleg lehet valóban új súlyozást, új százalékok megfogalmazását is megvitatni, de hallgatólagosan a transzeurópai hálózatok kapcsán megfogalmazott 40% és ennek a finanszírozása itt benne van a pakliban, ez után erre építve lehet további prioritásokat fogalmazni, megfogalmazni. Ami az Euróváros Vill utat illeti, illetve korábban a belföldi vízutak, témák. Rövid volt az idő, hogy ezeket megvitassuk. A plenárisig legalább a preambulum bekezdéseket meg kéne vitatni azt, hogy mi kerüljön be itt ezek kapcsán, ezzel egyetértek. Nem halljuk a közbeszólást. Ami pedig a bizottság üzenetét illeti. Úgy gondolom megértettük, hogy a bizottság nem akarja megnyitni. Äh, a pihenési vezetési időkről az új vitát. Az egyes országokban ugye különbözőek ezek, ezeket ha harmonizálni akarnánk, és ezt a vitát megnyitnánk, akkor a frakciók azt mondják, hogy gyakorlatilag a sofőrök havonta 14 napot otthon kéne, hogy töltsenek. Mások azt mondják, hogy sokkal több rugalmasságra lenne szükség. Nyilván megvannak ezek hátterében a hátsó gondolatok. Ha a harmonizációban a végrehajtás gondolata is van, akkor szerintem jelentős lépést tettünk előre. Elnézést kérek, ha nem sikerült mindenre reflektálnom, ami még a gigalinereket illeti, én nem vagyok ezeknek a híve. Csak azt mondom, hogy ha például a skandináv országokban ezt meg akarják engedni, akkor a szubszidiaritás elvében ezt nekik engedélyeznünk kell. Ott megvan ehhez az infrastruktúra, a kellő biztonsági intézkedések is megvannak. Ugyanakkor azzal egyetértek, hogy ezt nem kell Európában elterjeszteni. Maradjon ez a szubszidiaritás alá tartozó téma. Ott, ahol biztonsággal be lehet őket vezetni, ott adjuk meg a lehetőséget, hogy bevezessék őket. Európai toleranciát kell megfogalmazni, ebből kell kiindulni. Köszönjük szépen, Gross úr, holnap lesz a szavazás, holnap délelőtt. Következő napi rendi pontunk a, az utas adatok témája, az utas nyilvántartás. Lichtenbergi Berger asszony az előadó. Életemben ennyi módosítót nem láttam egy véleményhez. 201 módosító született a véleményhez, még a Környezetvédelmi Bizottság is elmondta magáit, úgyhogy Éva, önél szó. Valóban rekordot értünk el a módosítók száma tekintetében. Ez csak azt mutatja, hogy ez egy vitatott és kényes téma, és azt, hogy mivel itt ez sokakat érint érdemben, az adatok kiszolgáltatása, és konkrétan a polgárokat érintő kérdésről van szó, itt valamit nekünk is mondani kell. Éva, egy pillanatra megszakítom. Kérem itt a teremből távozókat, hogy csendben távozzanak, és itt ne beszélgessenek bent, ezzel segítenék a munkát egy ilyen fontos téma kapcsán. Kérjük a beszélgetések beszüntetését és a csendes távozást. Elnézést éve köszönöm. Elnök úr, semmi gond, sőt, örülök neki, hogy szólt. Nos, az utóbbi két hónap, két hétben a módosítót benyújtókkal megpróbáltunk kompromisszumra jutni, és próbáltuk csökkenteni a módosítók számát, ez nem volt egyszerű. Mert annyira különbözőek ezek a módosítók és ellentmondóak, hogy a fehér és fehér, fekete között hát nehéz ugye közös nevezőt találni. Röviden átfutnék a módosítókon, a kompromisszumosokon, és kérem azokat, akik érintettek az egyes kompromisszumos módosító kapcsán, esetleg szólaljanak meg, ha szükségét látják. Az első mondani való az, hogy mi legyen a hatája, a scope, a célja ennek az egész szabályozásnak. Arra törekedtem, hogy kizárólag a terrorista cselekmények elhárítása lehessen indok. Erről kéne szavaznunk elsősorban, mert ez ugye a legtágabb ö, ö, megfogalmazás. Úgy tűnik számomra, hogy eléggé nagy többség támogatja ezt, ugyanakkor vannak sokan olyanok is, akik a terrorizmuson túlmutatóan is megfogalmaznának területeket, amelyekre oda kéne figyelni. Oles mit, például ezek közé tartozik, akik azt mondják, hogy a terrorizmus mellett például az emberkereskedelem, a fegyverkereskedelem, a drogkereskedelem témáját is integrálni kéne ebbe az ügybe. Ez lenne a második fokozat, amiről dönteni kéne, hogy kitágítjuk-e a kört. És aztán vannak olyan javaslatok, mint például Schmidt úré, amelyek az ellenkező irányba mutatnak, és amelyek csökkentenék a hatály körét. Bradborn kolléga azt mondaná, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények legyen a megfogalmazás. Ez egy harmadik út, amit követhetünk. Ezekről külön kéne lépcsőnként szavazni szerintem, mert másképp logikailag a többiről sem lehet érdemben. Ez lenne tehát az első fő probléma, amit meg kéne vitatni, tehát a hatály kérdése másodszorban, hogy mely járatok, repülőjáratok legyenek érintettek, csak azok, amelyek nem azok a járatok, amelyek az Európai Unióban közlekednek, nemzetközi járatokat szolgálnak ki, tengeren túli járatokat szolgálnak ki, valamennyi európai járat, vagy a belső európai járatok csak akkor, ha valamilyen módon összefüggésbe hozhatók transatlanti járatokkal. Ez is többféle megfogalmazás, ezeket megpróbáltam egy nevezőre hozni, ezeket megkapták önök ezeket a szövegváltozatokat, és a kompromisszumos javaslatokat önök előtt ott vannak. Kamaévert asszony pedig egy szóbeli módosítót kért bevenni, amelyben ő azt mondja, hogy más közlekedési eszközökre, amelyek egyelőre PNR tekintetben nincsenek leszabályozva, hajók, vonatok, amelyek nemzetköziek, ezeket is be kéne hozni a körbe, mert rájuk vonatkozóan nincsen adatvédelmi szabályozás. Egy másik kompromisszum, a módosítók egy másik köre, a push and pull, vagy push or pull módszerrel kapcsolatos módosítók, a kétszeri adattovábbítás helyett egyesek azt mondják, hogy hosszabb határidőkre van szó, szükség, mások azt mondják, hogy pultípusú rendszerre van szükség, tehát lehívható adatokra, hogy akiket érdekel konkrét információ, azok lehívhassák azokat, de automatikus hozzáférést sokan vitatják a PNR rendszerhez. Ez Foss Schmidt Lastod, Beremek és egyéb kollégák módosítóit, melynek és egyéb kollégák módosítói irányulnak erre. Ezeket egyértelműen a push irányában sikerült kompromisszum most nevezőre hozni, tehát a pull és push rendszer push részét támogatják a kollégák többségileg. Kivételes rendelkezés formuliert. Weiterer Punkt. A danger és delay tekintetében is megfogalmazódott, és további vitás kérdés volt az, hogy a légitársaságnak a szabályok alapján maguknak is további adatokat kell begyűjteniük, vagy pedig a meglévő adatokkal kell nyűjük. Tehát, hogy mi legyen a légitársaságok felelőssége adatgyűjtés, adattárolási tekintetben. Itt is megpróbáltunk kompromisszumot megfogalmazni, hogy egy kicsit áttekinthetőbb legyen az egész ügy. A hatos kompromisszum nagyon sok módosítót fog össze, hiszen ez a legkényesebb kérdés, hogy mit kell a légitársaságoknak többletként tenniük a jövőben, minek kell megfelelniük, a többségi vélemény nálunk az, hogy a már most is kért adatokból induljanak ki, és további adatokat ne kelljen gyűjteniük. Birk kollégával egyeztettem a tekintetben, hogy hogy a tagállamoknak a hatály kapcsán mi legyen a feladatuk. Ugyanis egyes tagállamokban megfogalmazott az az igény, hogy a PNR adatokból, vagy ezeknek egy köréből szeretnének kiszállni. A tanácsban élénk viták folytak erről. A tanács azt mondja, hogy legyen inkább európai szabályozás, mert a különböző végrehajtás az adat mm, megőrzés tekintetében már most sok gondot okoz, és ezért olyan kompromisszumot fogalmaztunk meg, hogy ha a tagállamok kivételes elbánást kérnek, akkor az európai jogalkotással összhangban kérhetik csak ezt. Ez egy kicsit körülményes megfogalmazás, de végül is ugye itt a szubszidiaritás elvének is meg kell felelni, ugyanakkor az európai szabályozás igényének is. Aztán itt jönnek a függelékek, óriási anyag ez. A függelékekben szerepel, hogy mely adatokról van itt konkrétan szó, mely adatokat lehet kiadni, ö, továbbítani a jövőben. Első körben olyan kompromisszumokat akartam megfogalmazni, amelyek általánosak, de ez sok nehézségbe ütközött, mert az előadó kicsit szűkebben akart mindig nálam fogalmazni, illetve a módosítót benyújtóknál is, de azért sikerült néhány általános megfogalmazást világosan megírni, például a kísérővel utazó kiskorúak ügyében nem kell felsorolni az összes adatot, hanem úgy fogalmazunk, hogy az amúgy is hozzáférhető adatokra vonatkozzon a szabályozás, aztán a többi kategóriánál megpróbáltunk nagyobb, általánosabb csoportokat alkotni a kicsikből, hogy megint csak, hogy áttekinthetőbb legyen az egész lista. Köszönöm a kollégáknak, nem tudok most itt mindenről beszámolni, minden módosítóról, minden, kom, minden és nincsenek is itt a módosító benyújtók mindannyian. Csak annyit mondanék még, hogy mindig a világosságra, áttekinthetőségre törekedtem, amellett, hogy a lehető legtöbb módosítót próbáltam befogadni. Köszönöm a kollégáknak a készséget, a kompromisszum készséget, mert ez a világosabb megfogalmazásokat szolgálta, ez a hozzáállásuk. A szavazó lista még mindig alakulóban van. Megpróbálom majd azt is áttekinthetőbbé tenni. Köszönöm a közlekedési bizottság munkatársának, hogy segít nekem ebben. Iszonyatos munka volt ez, ezeket összefogni, mert mondom, nagyon sok, nagyon sokféle és teljesen ellentétes indítatású módosítót kellett egy kalap alá venni. Mr. Grosch. Köszönjük, eh, Lichtenberg asszony, eh, Gross úr. Köszönöm szépen. Egyik kollégámat szeretném kimenteni, és helyette szólok egészségügyi, nem a választások miatt, hát ennyire, hogy elrontotta volna a gyomrát a választás eredmény miatt nem tudom, de minden esetre egészségügyi oka van a távolétének. A kollégánk a következő megjegyzést tette a néppárt számára. Na most az a vélemény a mi frakciómban, hogy a PNR adatokat nem szabad ennyire korlátozó értelemben alkalmazni. Azt javasolja, hogy ott, ahol a hatály csökkentendő, ott azt mi nem támogatjuk. Mi szeretnénk egy szélesebb hatályt megvalósítani. Ami az öt éves határidőt illeti, amit a bizottság javasolt, különböző javaslatok fogalmazódtak meg. Azt szeretné, és erről nem volt szó, ez nem olyan nagy baj. De Grandes kolléga véleménye az, hogy a Libet bizottságban kell ezt a kérdést megvitatni mert a különböző szakbizottságoktól olyan különböző vélemények alakulnak ki, a végén végül is szintézis kell képezni. Logikusabb lenne, hogyha egy véleményben nem állnánk elő javaslatokkal, az illetékes bizottságra kellene bízni ezt. A harmadik megjegyzése a 95-46-osra vonalkozik, amelyet említ a jelentéstevő. Szerinte Brandes szerint, ami az adatvételten illeti, az ő véleménye nem fele meg ennek, mert ez arról van szó, hogy a 2008-998-as kellene figyelembe venni, ahol az igazságügyi és rendőri együttműködésről van szó. A harmadik pilléről, nem az első pilléről. Ez jogi kérdés, azt hiszem, hogy itt nem szeretnék további ö, részletekbe bocsátkozni. Ami a módosokat illeti, a kettes cikkehez szóló módosítót, ahol túlságosan ö, csökkentik a hatályt, alapvetően a hatály csökkentés mellett minden más támogat. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen. Cikau asszony. Köszönöm szépen, én szeretném megköszönni Lichtenberg asszonynak a Shadow jelentéstevők találkozóját, amit megszervezett, és az erőfeszítését is szeretném megköszönni. A frakcióm számos módosító indítványt nyújtott be, de elméletben az irányelv hatájára vonatkozó tervezetet támogatjuk. Csak a terrorizmusra és a legsúlyosabb határon átnyúló bűncselekményekre szeretnénk korlátozni a hatályt. Nem támogatjuk az utas definícióját, különösen amikor nem nincs ellenük eljárás, tehát nincsenek gyanú alatt. Támogatjuk, hogy minden költség, amely az irányelvből ered, a tagállamok költségvetését terhelje, mi a pull módszer támogatjuk, és ami az adatok megőrzésének idejét illeti, mi szeretnénk ezt csökkenteni, és úgy gondoljuk, hogy egy jó kompromisszum lehetne az a szint, amelyet az adatmegőrzésről szóló irányelvben alkalmaznak a mobil szolgáltatókra vonatkozóan, konkrétan 6 hónap és 2 év közötti időtartam ott gondolnánk megfelelőnek, és szeretnénk korlátozni az adatok típusának, típusainak számát is, amit a harmadik országok számára átadnak. Ugyanakkor támogatjuk, hogy a tagállamokra ne rójunk lineáris kötelezettségeket, és az adatok csak 30, majd pedig 60 százalékát kelljen megőrizniük. Ez a lineáris megközelítés ez nem megvalósítható. Mindazonáltal azt gondolom, hogy a plenárison be kell nyújtanunk majd egy módosító indítványt arról, hogy mindaz a megállapodás, amelyet az Európai Unió és a tagállamok aláírtak, tehát mindezeket hozzá kell igazítani az irányelv rendelkezéseihez. Erről majd a végén fogunk szavazni. Még egyszer köszönöm eh, Lichtenberger asszony. Köszönjük eh, Mr. Dibaker, eh, liberálisoktól. Köszönöm, elnök úr. Schmidt úr, aki az ALDE sedója volt, nem tud jelen lenni, ezért én szeretnék a nevében hozzászólni. Az ő üzenete alapján fogok most felszólalni. Az első megjegyzésem az, hogy a kiegyensúlyozott és természetesen jól szabályzott utas nyilvántartási rendszerről van szó, és fontos, hogy mindegyik Európai Uniós tagállam maga építse ki az adatbázisát, de mi ezeket szeretnénk korlátozni. És azt hiszem, hogy ez az utasok jogairól szól, illetve arról, hogy a légifuvarozókra is csak észszerű terheket rójunk. És szeretnénk egyensúlyt fenntartani, a valóban szükséges adatok megőrzése és a potenciálisan káros adatok kezelése között. Ez jelentős költséget ró a légitársaságokra, és nem kellene felesleges adatokat beengedni ebbe a rendszerbe, mert ez csak növelni ezt a terhet. A harmadik megjegyzés az, hogy szeretné felkérni a jelenlévőket a a függeléknek azon a részére, hogy az adatokat lehet kezelni és használni. Például a, az utazási iroda és a, a csomagokról vonatkozó információ ez hasznos, de például az, az ültetésre vonatkozó információk nem szükségesek, ezeket törölni kellene. Az utolsó megjegyzés pedig az, hogy szeretné kiemelni, hogy a bűncselekmény típusok kapcsolatban. Az eredeti bizottsági javaslat az volt, és reméli, hogy a Trump bizottság is támogatni fogja, hogy csak a terrorizmus és a, a súlyos transznacionális bűncselekmények, tehát például fegyver vagy ember csempészet esetén le fogjuk korlátozni, és reméli, hogy támogatást köszönöm. Bradborn úr az ICR-tól. E köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Lichtenbergennek az együttműködést és ezt a véleményt nagy részben mi is támogatni tudjuk. Ritka, hogy, hogy, mi ezt, hogy mi támogatni tudnánk ilyen véleményeket, de most ez így van. Ugyanakkor mégis vannak fenntartásaink ezzel kapcsolatban. Általánosan támogatni tudjuk Lichtenberger jelen, asszony jelentését. Csak néhány dolgot szeretnék mondani, és ezeket már mások is említették. Először is az irányelv hatája. Mit kellene ezzel kezdeni? Richtenberger asszony három különböző megközelítést említett, a súlyos, a legsúlyosabb, amit én szerettem volna, és a tényleges bűncselekmények opcióit. Azt gondolom, hogy végül bármilyen megegyezésre is jutunk a szavazáson át. Egy dolognak világosnak kell lennie, ez pedig az, hogy nem fogjuk ugyanazt elkövetni, mint az elfogató parancsal kapcsolatban, ahol végül már a malac csempészés is súlyos bűncselekménynek számított. Komoly megfontolás alá kell vetnünk ezeknek az adatoknak a felhasználását. A második megjegyzésem a push-pull módszerekre vonatkozik. Támogatom Tika asszonyt. Azt hiszem, hogy a push módszert kell támogatni. És a más hasonló természetű megállapodásokban is ez szerepel. A push módszer valószínűleg a legkönnyebben alkalmazható is. A legnagyobb aggályunk az, hogy egyes módosító indítványok törlik az adatmezőket. Most nem fogom mindegyiket felsorozni, csak felsorolni, csak kettőt szeretnék kiemelni amivel nekünk problémáink vannak. Ezeket vagy módosítani kellene, vagy pedig törölni. Az egyik a számlázási információk. Ugyanis ez, ugyanis nagyon fontos, hogy tudjuk, és a nyomozóhatóságok is tudják ezt, hiszen nekik fontos, hogy hogyan fizették a repülőjegyet, hogy hitelkártyával, készpénzzel vagy más módszerrel. és azonnal felvillan a vészjelző, hogyha valaki készpénzzel fizet egy csak oda utat, hiszen ez növeli a kockázatot. Ezt nem szeretnénk, hogyha törölnék. Egy másik a törzsutas adatokról szól. En, látom, ennek az az értelme, hogy a gyakori úti célokat lehetne vele kiszűrni ez egy követési eszköz lehetne, és hasznosnak bizonyulhatna a terrorizmus elleni küzdelemben. De ahogy mondtam, nagyjából egészében nincsen problémánk ezzel a véleménnyel, és támogatni tudjuk. Nagy részben a tartalmat is. Köszönöm. Köszönöm, Rikéj úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek a, a munkáját a szabadság barátai néha, de nem mindig a biztonságot is kedvelik. Két megjegyzést szeretnék tenni, ami megmutatja, hogy milyen nehéz átlépni a határokat. Az első a tevékenységi kör, ami már ebben a bizottságban is többször felmerült. Minden nagyon nehéz elválasztani a terrorizmust a, a szervezett bűnözöktől. Például itt van a dokumentum hamisítás és a, az emberkereskedelem is. Vagyis nem lehet elválasztani a terrorizmust a szervezett bűnözéstől. Nem szeretném, azt szeretném, hogy vagy mind a kettőre alkalmazzuk ezt az irányelvet, vagy más megoldást találjunk. A másik a push-pull probléma. Bradbon úr is említette, hogy a push lenne a jobb módszer, ugyanis ez könnyebben alkalmazható. Csak hogy van itt egy kis probléma. Mégpedig az, hogy amikor a push alkalmazást, push módszert alkalmazzuk, akkor a a légi fuvarozót további munkára kényszerítjük, és költségekbe verjük, ahogy Bradburn úr is mondta. A második az, hogy ki a felelős ezekért a cselekményekért. Ha a vállalat push technológiát alkalmaz, akkor ők a, a felelősek azért, hogyha nem adtak át valami adatot. és egy új dolgot vezettünk be, egy, egy új kötelezettséget. Ez jogi értelemben eléggé aggályos. A filozófiai politikai vitán túlmutatóan, hogy most a szabadság vagy a biztonsága fontosabb, és hogy bizonyos bűncselekményeket nem lehet elválasztani a, a terrorizmusról, vannak felelősségi megfontolások is, és azt gondolom, hogy erről még nem beszéltünk eleget. Köszönöm szépen, Vasziliádó asszony a bizottság nevében. Köszönöm szépen. Röviden szeretnék a kompromisszumokra kitérni. Remélem, hogy a helyes szöveg van előttem. A 11-es preambulum bekezdéshez kapcsolódó kompromisszum azonnal tudjuk támogatni, a 15-ös preambulum bekezdéshez kapcsolódó kompromisszumot is tudjuk támogatni, a 2F cikkel kapcsolatos ö, módosítót, kompromisszumot tudjuk támogatni. A 2-es cikk, 2 per 1-es cikkeinél ez egy nagyon lényeges aspektus, amely az egész szabály a hatájáról szól. Sajnálatos módon nem értünk egyet ezzel a kompromisszummal. Szeretnénk, hogyha a hatály ugyanaz lenne, mint amit mi írtunk le javaslatunkban. Az előző ülésen elmondtam, hogy miért, operatív okai vannak ennek, és a PNR értéke, amely nagyon fontos minden súlyos bűncselekmény elleni küzdelemben, emlékeztető mi súlyos bűncselekményt, nem minden bűncselekményt fogalmaztunk meg. Mi a súlyos bűncselekményekre korlátoztuk magunkat. Sajnálatos módon ezt a kompromisszumot nem tudjuk támogatni, de természetesen ez a mi álláspontunk, ami a 4 per 3 per A új bekezdést illeti, ezt nem támogatjuk, mert gyakorlatilag az egész PNR rendszert működésképtelenné tenni. Az arról lenne hogy a PNR rendszer minden utasra vonatkozóan azonnal felhasználható lenne, mielőtt megérkeznek vagy elindulnak az utasok, ha egy bírósági testületet arra kérnénk, hogy hagyja jobb ezt az operációt, hát ez nem lehet, ez súlyosan akadályozná a hatos cikkely kapcsolatban a kompromisszumot tudjuk támogatni, a 15-ös kapcsolatban az 1.12-es függelékhez kapcsolódó kompromisszum kapcsán ezt nem tudjuk elfogadni. Az általános megjegyzésekkel kapcsolatban itt több fajta információ van, ami nagyon hasznos a bűnüldözési szempontból. Éppen ezért az egész általános megjegyzés részt meg kellene tartani. Egy szót a függelékről általában. Korábban elmondtam, és még egyszer szeretném kiemelni, hogy nagyon fontos, hogy a harmonizációra törekedjünk. Ez a szolgáltatók számára, tehát a szállítók számára nagyon fontos egy harmadik, a harmadik országokkal történő megállapodás. Egy ilyen megállapodás már éppen készülőben van, Egyszerűen mi is a cél? Nagyon sok erőfeszítés pénzt szeretnék megtakarítani a szállítók számára. Kérem szépen, hogy a függeléket tartsák meg abban a formában, ahogy mi javasoltuk azt, ami a számlázás információt illeti, ami miatt mindenki aggódik. A hitelkártya szám nem szerepel benne. X-eket látnak, és az utolsó négy számot látják bármilyen hitelkártyás fizetésnél, bármilyen boltban így szerepel. Ez nem annyira lényeges, ennyi, miért nem kellene ennyire aggódni. Óvatosságra inteném önöket, amúgy nagyon szépen köszönöm a kompromisszumokat, köszönöm szépen. Éva, reagálnál erre? Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket. Néhány megjegyzést tennék azonban, Rövidre fogtam mondandomat, és éppen ezért néhány módosítót kihagytam, nem említettem, amelyet viszont önök, kettős kollégák megemlítettek. Én reagálnék az átmeneti időszakra, a derogációra, ahol a bizottság olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek a légi szállító cégek számára most 30-60%-os adatfeldolgozás, ezt hogy lehet mérni? Ez szerintem nagyon nehéz. A az utas, a szállítók számára. Aztán a második dolog, ami a rendőri és igazságügyi együttműködést illeti. Ha ezt bent hagyjuk, hát ennek semmi köze az általános PNR rendszerhez. Ha például egy gyanúsítottat követünk nyomon, egyáltalán nem figyelembe véve az egész rendszert, megkaphatják az adatokat, amire szükségük van. Az igazságügyi együttműködés keretében van lehetőség adatokhoz hozzáférni. Különbséget kell tenni, kérem szépen, mi nem a rendőri igazságügyi együttműködésről szólunk. Második dolog. Nagyon szépen köszönöm Tika asszony a megjegyzéseket, ami a tárolási időt illeti. És a póllal kapcsolatban azt kell mondjam, nekem is vannak kétségeim ezzel kapcsolatban. Riki úrnak is üzenem, van köze ahhoz, hogy mi is helyzet az adatok ellenőrzésével. Ismerek olyan embereket, akik panaszt nyújtottak be, jogorvoslati kéremet, van, aki azt kéri a Lufthansa-tól már egy ideje, hogy javítsák ki adataikat, ez nem történt meg, de ezt kérem figyelembe kell venni az egész ügy kapcsán, ami a függeléket illeti. Ha pus és pul között kell választani, költségkérdés lehet a választás de arról is szól ez, hogy ki milyen adatbázishoz és milyen feltételek mellett fér hozzá. Szerintem a feltételeket meg kellene vizsgálnunk. Tika asszonyhoz fordulnék ismét. Örülök, hogyha lesz egy módosító a plenáris ülésen, amely arról szól, hogy felül kellene vizsgálni a nemzetközi megállapodásokat a mi PNR megállapodásunk alapján, szerintem ez egy nagyon fontos lépés. Ami a függeléket életi, igen, nincs szükség arra, hogy tudjuk annak a nevét, aki önnek eladta a jegyet, és igen, óvatosnak kell lennünk a, kifizeti, a fizetési módszer kapcsán. Mert ez egy részben elévült már ez a problémakör. Sajnálatos módon abban biztosak lehetünk, hogy a terroristák nagyon jól tudják, hogy hogy fizessenek úgy, hogy ne lehessen őket nyomon követni. Én azt szeretném kérni, hogy ezt tessenek jól megfontolni. Ezt de Grandes úrnak üzenem, Gross úron keresztül. Mi hivatkoztunk a függelékre és az a adatokra. Miért? mert ennek van hatása a légitársaságokra. Nagyon sok tárgyalást folytattunk a légitársaságokkal, ez nem pusztán jogok, állampolgári jogok kérdése, hanem a légitársaságokon belüli politikai kérdés is. Azt hiszem, hogy nagyon sokan foglalkoztak ezzel a kérdéssel, a saját országaik légitársaságaitól is talán tudnak erről a témáról. Remélem, hogy eh, én minden tőlem telhetőt megtettem, mindenki segítségével igyekeztem egy világos szavazólistát összeállítani, de hát nagyon sok volt a módosító. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Avál a szavazás holnap reggel lesz. Következő napi rendi pont. Energiatermékek. Bocsánat, az EU intézmények közötti megállapodás a légijáratok bizonyos vonatkozásairól. Jó magam vagyok a jelentéstevő. Ez az egyike eh, annak a 19 két oldalú megállapodásnak, amely az EU és Indonézia között megszületett. Ezeket összhangba szeretnénk hozni az EU jogszabályokkal, ez ennek a jelentésnek a célja. Tehát a megállapodás garantálja azt, hogy az EU és a nemzeti hatáskörbe tartozó kérdésekről van szó, ezt ugye a keretjelentésünkben már e, ugye az EU dezignációs, az azt jelenti, hogy a nemzeti hovatartozástól függetlenül minden EU légi e, minden EU e, légi szállító ugyanolyan, elbán, olyan bánásmódban részesül, Mindenképp emlékeztetek arra, hogy itt a jóváhagyás eljárásról van szó, vagy igent vagy nemet mondhatunk. Én azt szeretném javasolni, ha valaki nemet akar mondani, akkor tegyék meg azzal, hogy november 30-ig módosítókat terjesztenek elő, bár én össz, azt ajánlanám, hogy fogadják el ezt a megállapodást. De Váka úr. Uh, Rövid leszek, elnök úr. Gezine kérte, hogy mondjam el helyette is, hogy egyetértünk az alapvonalával a jelentésnek, nincsen bajunk vele. Zéle, Robert, kapszót. Köszönöm, ahogy az ilyen jelentések esetében mindig mondjuk, rendben van. Zöldek, Éva. Egyetértünk, köszönöm. Akkor végre van egy egyhangulag elfogadott témánk. Köszönöm. Ahogy már elmondtam, november 20-án fogunk szavazni a közlekedési bizottság, vagy decemberben szavazunk majd a közlekedési bizottságban, a plenáris szavazás előtt, amely januárban lesz már jövőre. Következő témánk az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló irányelv. Wills asszony fogja a véleményt bevezetni, vagy nem, Michael? Köszönöm, elnök úr. Wills asszony arra kért, hogy olvasson föl szövegét, mert késik, és mivel tudok németül, hát igyekszem megfelelni neki. Az energiaadó tekintetében azt javaslom, hogy a hajó és a repülőgép üzemanyagok adómentességét meg kell szüntetni, a tagállamoknak kell eldönteni, hogy legyen egyáltalán adózás vagy sem. Első lépésben nem változik tehát meg az adómentesség, de a bizottság nemzetközi szerződések tükrében a ö, hajó és légjáratok adóztatásának tilalmát a jövőben nem írhatja elő. 2003-ban a jelenlegi energiaadó irányelvben megegyeztek a tagállamok, és ezt abban is, hogy ezt a kivételt felszámolják majd az évek során. Ez a kivétel 2008-ban kimutattuk, óriási módon felborítja a kibocsátások keretrendszerét, és ez a adómentesség megszüntetés felől meg legjobban a szubszidiaritás elvének. A tagállamok döntsék el, hogy az adó alapot növelik-e meg, vagy mit tesznek, de a jövőben a tagállamoknak egyenként kell megegyezniük egymással, hogy a verseny problémákat elkerüljék. Ha hosszú távon fennmaradna ez a fajta egyensúlytalanság a különböző hordozó eszközök között, ez nem lenne jó, ezért el kell lépni egy irányba. Ez még nem áttörés lesz, de jó irányba tett lépés, amely egy fenntarthatóbb közlekedési rendszer irányába mutat. Hogy véleményemhez támogatásukat megszerezzem, megpróbáltam valamennyi frakció árnyék jelentéstevőjével egyeztetni és kompromisszumra jutni. Ez főleg a komerciális és nem komerciális használatát illeti a dízelolajnak, a 2015-ös megszüntetésnek. Noha ez eredetileg kevesebb, mint az én célom volt. Köszönöm a képviselőtársaknak a konstruktív együttműködést, a konstruktív módosítókat, és azt, hogy többségileg egyetértenek a hajó és repülőgép üzemanyagok adómentességének megszüntetésével. Wills asszonyt idéztem. Köszönjük, Michael. Kancsár úr kíván a néppárt nevében megszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Kreálnot. Eh, hát, hogy finomi, finoman szóljak, újabb problémákat most nem lenne érdemes generálni a jelenlegi körülmények között. Nem időszerű a vita, de jó, le kell adnunk egy véleményt, és igyekszem konstruktív lenni. mivel be is nyújtottuk a módosítóinkat, amelyekkel a kivételes szabályozás megengedése mellett érvelünk, amennyiben a komerciális felhasználók egymással meg tudnak egyezni, ami pedig a város és főleg a taxi közlekedést illeti, egyetértünk azzal, ahogy Luling asszony is fogalmazott korábban, hogy nem Luling asszony, ról van szó, javítja magát az előző tanulás, tehát hogy a folyékony gáz, se folyós gázra vonatkozóan is szabályozást kell alkotni. Ez tehát a véleményünk a dosszéről. Köszönjük szépen, Ayla asszony. Y bueno, agradezco que no está aquí la señora Wills eh, el trabajo que ha hecho intentando llegar a acuerdo. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, hogy egy ilyen ellentmondásos szöveggel kapcsolatban próbált kompromisszumra jutni a gazdasági bizottság részéről. Úgymond be, megnyitotta a vitát, hiszen ez egy eléggé ellentmondásos kérdés a parlamenten és a frakciókon belül is. Együttértünk Káncsan úrral abban, hogy ez egy ütemezési probléma. Kezdetben ez az intézkedés pozitív lenne, és ezután csökkenne a hatása az energetikai költés vonatkozásában, például a környezetre és a klímaváltozásra gyakorolt hatásában, vagyis minden ágazat teljesen drámai helyzetben találná magát, és megingatná a helyzetüket. Jelenleg ebben a helyzetben vagyunk tehát, és ezért nem a megfelelő pillanat most ez egy ilyen szabályozás bevezetésére el tudjuk fogadni azt az egy javaslatot, ami a jó irányba megy, és elismeri annak szükségességét, hogy hogy szembenézzünk ezzel a problémával, különösen azokban a tagállamokban, ahol a fuvarozókat már eddig is meg kellett segíteni. Vagyis a felülvizsgálati záradék tekintetében a bizottság egy olyan jelentést készíten el, ami az ágazati problémák feltérképezésével új javaslatok felé vihet minket, amit egy olyan pillanatban vezethetünk majd be, amikor a cégek már saját erőből is meg tudnak birkózni ezzel a problémával, és át tudnak állni más üzemanyagokra. A tengeri szállítmányozás tekintetében azt javaslom, hogy szintén egy globális válsághelyzetben, ahol a tengeri szállítmányozás is hatalmas nehézségek közepette találja magát, és nehezen tud szembenézni az új kihívásokkal, amelyeket támasztunk vele szemben, mi Európai Unióként. Vagyis figyelembe kell venni a jelenleg zajló fejlődési folyamatokat. És figyelembe kell venni ezeket a változásokat is és az Európai Uniónak inkább egyoldalúan kellene ezeket bevezetni. Tehát ennyit az ütemezésről. És szeretném még elmondani azt is, hogy a kikötők tekintetében módosítókat nyújtottunk be ugyanezzel a szándékkal, vagyis hogy megkönnyítsük a hozzáférést az elektromossághoz a kikötőben, mégpedig szintén támogatott és könnyű módon. Különösen, ha azt szeretnénk, hogy a kikötők versenyképes csomópontokká váljanak, és jobban lehessen kezelni az odaérkező hajókat. Wills asszonyjal én ebben egyet tudok érteni. És azokkal a kompromisszumokkal is, amelyekkel megvédhetjük ezt a véleményünket. Köszönöm. Debakker. Debakker úr. Köszönöm szépen. Én is Köszönöm a jelentéstevő asszonynak, nagyon jól tudtunk együttműködni. Nekünk, liberálisok számára nagyon fontos, hogy ne feledjük el, hogy ennek az irányelvnek a célja elsősorban az, hogy a fogyasztók viselkedését megváltoztassuk. Nem arról van szó, hogy szeretnénk úgymond feltölteni a tagállami költségvetéseket, vannak olyan kompromisszumok, amelyek ugye a kereskedelmi forgalomba kerülő dízet, biotizet illeti, egy átmeneti időt kell meghatározni, de azt az örökké valóságig nem szabad várakozni, ezt világosan meg kell fogalmazni. Öt évvel, öt évvel később öt év után lejár ez a derogáció a dízel esetében a kereskedelmi és nem kereskedelmi célú felhasználásról. Itt a 2012. január 1 szerepel. A bizottság több kivételt fogalmaz meg, mi igazságos és egyenlő játékszabályokat szeretnénk minden üzemanyag esetében látni, nagyon fontos, hogy minél kevesebb kivétel legyen például a tömegközlekedés rendben, hogy az kivételt képez, de a taxi szerintem nem kivételnek minősülő közlekedési eszköz. Az árnyék előadókkal folytatott tárgyalásunkon arról volt szó, hogy a tengeri és a légiközlekedésnél mi, mi az üzemanyag felhasználás, tegyünk különbséget az alapelvek és az idő dimenziók között. Európának nemzetközi szinten él lovas szerepet kellene vállalnia. Azt gondolom, hogy gyengítenénk az iparágai, vagy az ágazataink versenyképességét ezzel, tehát gondoljuk meg, hogy a változtatások milyen hatással lehetnek a versenyképességünkre. Utolsó pont. Támogatom a szocialista frakció javaslatát, kivétel a vállalkozások terheinél. Itt azért nem lehet határtalan, végtelen határidőket megszabni. Ányék előadó vagyok, és én is egy másik témánál kiváltképpen a határidők korlátozásánál szerintem az új technológiákat, a progresszív technológiáknak elegendő mozgásteret kellene biztosítanunk ne ragaszkodjunk annyira a kivételekhez, mert lehet, hogy így megakadályozunk az új technológiák elterjedését. Nagyon fontos, hogy a bizottság technológiai semleges maradhasson, hogy az új technológiák is gyökeret erezhessenek. Én ez néhány pont, amit a liberálisok részéről fontosnak tartottunk, és amelyeket képviselni fogunk. Köszönöm szépen. Zile úr. Köszönöm szépen. Én szeretném köszönettel kezdeni. Vészasszonynak köszönöm azt, hogy kompromisszumra törekedett ebben a nehéz helyzetben. Először is azt szeretném mondani, hogy az LCR e alapvetően nem támogatja e, ezt a javaslatot, a bizottság javaslatát. Mi a 11-es módosítót támogatjuk, amelyet Koch úr terjesztett elő, de hát ért, felkészülünk arra, hogy nem kapunk többséget, megengedik néhány ponttal kapcsolatban elmondanám a véleményünket. Ez a javaslat nem változtat meg semmit radikálisan az energiaadózási rendszerben. Csökkenti a lehetőséget arra, hogy szabályozzuk a helyzetet. Úgy gondoljuk, hogy ez az átmeneti időszak nagyon nehéz gazdasági helyzetben került bevezetésre. A helyzet csak a távoli jövőben stabilizálódik. Lehet, hogy ez így lesz. Ha megnézzük a gázolaj, a dízel evolúcióját, igen gyors ez, éppen ezért az iparnak nehéz lesz talán behozni a lemaradásukat az új technológiai felleményekhez képest. Ami Vízasszony hármas, négyes, ötös javaslatait illeti a légi közlekedések kapcsolatban, szerintük ez nem működhet. Mert Európa függ mm, nemzetközi tengeri szerződésektől. A légi közlekedésben is vannak ilyen kötelezettségek. Abban nem lehet logika, hogy azt mondjuk, hogy a a légi közlekedési piac ugyanolyan, mint a közúti közlekedési piac. Mert az európai légi közlekedési ipar mm, olyan, hogy egy repülőgép áthaladhat Európán anélkül, hogy üzemanyagot kellene magához vennie. Amit de Bakker úr mondott a technológiai semlegességről, ezt pozitív javaslatnak minősítjük. Azt hiszem, hogy sokat kell tenni annak érdekében, hogy ez a elfogadhatóbb legyen ez a terv. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier la rapportrice pour le travail. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevő asszonynak a munkáját, és teljes mértékben támogatni tudjuk a jelentést a jelenlegi formájában. Három dolgot szeretnék mondani. Az első, hogy úgy gondolom, hogy az energia költsége rendkívül fontos tényező, hogyha szeretnénk módosítani a a visel, az emberek viselkedését, vagy internalizálni a külső költségeket hogy ezt a környezetvédelmi ügynökség képviselő is mondta, internalizálni kell a külső kétségeket, és ez az eszköz, hogy ezt megtegyük. Tudatában vagyok a helyzetnek, a közlekedési helyzetben és iparágban, és azt gondolom, hogy segíthetünk az ebben az iparágban tevékenykedőknek, hogyha egy olyan egy olyan üzemanyag támogatási rendszert hozunk létre, hogy ha nő az ár, akkor támogatjuk őket. Így tudjuk az ágazatot segíteni, Végül pedig azt gondolom, hogy az az üzemanyag árcsúcs, ami meg fog érkezni, az mindenképpen bekövetkezik. Lehet, hogy nem ez a jó pillanat arra, hogy egy ilyen, ilyen szabályozást bevezessünk, de meg kell előzni a, ezt a, az árcsúcsot, és ha Európában Igaz, hogy vannak olyan repülők, amik átrepülnek Európán, vagy itt töltik újra a tartályaikat, de ez nem jelenti azt, hogy mindenképpen megegyezésre kellene jutni nemzetközi szinten az ICAO-val. Néhány módosító indítványunk van, amik inkább a jelentéstevő álláspontjának irányába mennek. Szeretnénk a fehér, könyvvel, fehér könyvtől néhol eltérni, de ennek a szövegnek koherensnek kell lennie. Riké úr. Euh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Vézasszony. Nem fogom megismételni, amit már az előttem szólok. Megemlítettek, ha megengedik, egy pont letett, nem részlet az érintetek számára. A taxik kérdése. Meglepődtem, hogy a tömegközlekedésből kizárták a taxisokat a bizottságiak. Hát ez furcsának tűnt nekem. A második dolog, a taxik a legtöbb időszakban általában kisvállalkozások. Szerintem nem tudnak nagyon meg ellenállni az ilyen intézkedéseknek. Szerintem a taxisokat arra kell ösztönözni, hogy alternatív üzemanyagot használják. Tehát nem ilyen bírságoló vagy büntető módon bátorítani kell a taxi fejlődését. Nagyon fontos, hogy a taxisokat arra összönözzük, hogy csökkentsék a kibocsátást, hatékonyabban használják fel az üzemanyagot. Én két módosítót készítettem ebben a témakörben, és örülnék annak, hogyha a taxisokat kvázi visszatennénk oda, ahova valók igazából, tehát hogyha értékelnénk őket. Köszönöm szépen, Ákádrói úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Köszönöm az előadónak, és mindenkinek, aki együttműködött. A komerciális felhasználású gázolaj tekintetében a kivételeket mindenképpen minimalizálni kell, erre azonban időt kell hagyni, meg kell vizsgálnia a hatásait. A végső cél azonban mindenképpen a kivételek megszüntetése kell, hogy legyen. Második pont. A hajózás légiközlekedés tekintetében személyes véleményem és frakcióm véleménye nem teljesen egyezik meg, más frakciókkal meg pláne nem. Szerintünk nincs szükség itt szubszidiaritásra, elsősorban európai adóstratégiára van szükség, és ezen két ágazat közös nevezőre hozására más ágazatokkal. Persze a Debakar féle javaslat, a 24-es módosító, ennek tükrében így aztán jó is. Végül pedig a kivételek ügyében A, csepp a folyók folyami hajózás tekintetében egyetértünk az előadóval, hogy ösztönzőkre van szükség, a klímakatasztrófa elkerülése érdekében minimum, de azért is, hogy csökkenjen az összszennyezése, főleg a folyóknak és főleg a kikötőknek, mert a kikötőkben gyűlik össze a szennyezés, ott eh, helyben álló hajók motorja eh, jár. Ha ezeket kötelezően leállítanék, akkor már is lehetne csökkenteni a szennyezést. Úr, köszönöm szépen elnök úr a szót. Én is köszönöm az előadónk munkáját. Ugyanakkor lenne egy megjegyzésem, amit most itt elmondanék. Persze ez egy pozitív megjegyzés, az egyes és a hármas módosítóra vonatkozik. Amint valamennyien tudjuk, az eredeti javaslat az adó ö, egyensúly megteremtésére törekedett a tengeri közlekedés kapcsán. Ez a két módosító azonban megkérdőjelezi a korábbi már elfogadott bizottsági közös álláspontot. Én ezért nem fogom ezeket megszavazni. És majd meg is mondom, hogy miért. Ugyanis itt üzemanyagadóztatásról van szó a hajók kapcsán, és ez csak ahhoz fog vezetni, hogy máshol fogják feltölteni a hajókat üzemanyaggal, és tovább csökken az európai üzemanyagpiac, tovább ö, csökken Európa versenyképessége, mert mindenki ott próbál majd tankolni, ahol bír, de nem Európában. Ez meg fogja változtatni a működtetési költségeket is, nevelni fogja őket az európai ö, hajózók számára. És végsősorban nem ö, vezet globális ö, üzemanyag felhasználás csökkenéshez. Ezzel aláássuk a moda módusok közötti átmenetről alkotott saját véleményünket, ezért az 1-es 3-ast le fogom szavazni elnök. Kramer úr, az adóztatási alapelvek jók, de amikor a végrehajtásra kerül sor, akkor nagyon sok ellenérv merül föl jogosan. Az Euromatrica kapcsán már megfogalmaztuk, hogy a külső externális költségeket be kell hozni és egységes alapra kell helyezni a különböző módusokat. Tudjuk, hogy igazságtalan a, a verseny, a vasutat is bevették a kibocsátás kereskedelembe, Németországban ez 19 százalék, ez az arány, a légi meg pedig nincsen ilyen kötelezettsége. 30 milliárddal ö, támogatják az európai adózók a légi közlekedést. Itt az ideje, hogy ö, ezt megszüntessük, soha sem késő ezt megtenni, sőt, különösen most, amikor a kisemberek nem csak Görögországban, Olaszországban és Franciaországban, de majd Németországban is rájönnek, hogy meg kell fizetniük a válság árát, és többek között így fizetik meg, és ezzel szemben azt mondjuk a kisembernek, hogy, hogy te ö, 10-szer, 20-szor, 30-szor annyit kell, hogy befizes, hogy a millió milliárdosok, akik ezeket a cégeket működtetik, még gazdagabbak legyenek. Itt a privilegizáltak privilégiumainak megszüntetése is cél. Ez az egyetlen esélyünk, és most van ez az esély, hogy szociális indokokkal is ezt megerősítjük, ami egyébként környezetvédelmi cél, azok a kevesek, akik állandóan repkednek, ugye a, a üzletvezetők, jegyének az árát a kisember fizeti meg. Itt az ideje, hogy ezt az igazságtalanságot megszüntessük. És akkor mellesleg a klíma, klímaért is teszünk valamit. Tehát mindenképpen igazságos, kiegyenlített versenyre van szükség, szociális igazságosságra, a kisember jogainak figyelembevételére, és fordítva kéne, ha már ö, diszkriminálni, a vasúti áramfelhasználást kéne megfinanszírozni, nem a röpködést. Ez lenne az igazságos, hogy egy kis ember, aki tömegesen vonattal utazik, ö, megtakaríthasson azon. Bakker úr, jó, amit mond, szépen fogalmaz, de a következtetése rossz. Azt mondja, hogy csak ha nemzetközi járatokról van szó, azt mondja ennek így nincs értelme. Az emissziókereskedelem kapcsán nem tettünk ilyen megszorítást. És a pénzügyi tranzakció adó kapcsán is, ugye ön is azt mondta, hogy csak akkor működik a dolog, hogyha az egész világ együtt játszik velünk. Nos, akkor most értse meg, hogy itt ugyanerről van szó. Európa elég erős, hogy élére álljon a harcnak, és azok a légitárságok, amelyek Európába indítnak, indítanak járatokat, azok kénytelenek lesznek, ha más nem, akkor a visszaúthoz itt tankolni. Olyan nincs, hogy egy, a transatlanti járat egyszer se tankol Európában. Igenis, van nyomásgyakorlási erőnk, ha Európa nem tesz semmit, akkor nem fog semmi sem történni, és tudom, hogy itt európai belső lobbyérdekek is játszanak, de Európa elég nagy, elég erős ahhoz, hogy azt mondja, hogy aki nálunk leszáll és vissza akar menni, az fizessen keményen adót. Kérem a támogatásukat. Mr. a Úr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Gazdasági és pénzügyi válság van, és úgy folytatjuk, mint előtte. Személyes feladatomnak tekintem, hogy megvizsgáljuk minden jogszabályt, hogy egyáltalán hozzájárulnak-e a válság gondvaló felülkerekedéshez. Valóban szükségesek-e? Ami az energiatermékek megadóztatás tetté szerintem nincs erre szükség, és egy erre vonatkozó módosítót fogalmazta meg. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen. A bizottságtól szeretnének még hozzászólni? Itt van a bizottság képviselője, azt szeretném kérdezni tőle, hogy szeretne hozzászólni. Zivkov úr. Köszönöm, elnök úr. Zsivkovnak ejtik a nevemet. Köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Csak néhány szót szeretnék mondani a vita fókuszpontjáról ami arról szól, hogy a bizottság miért nem akarja megadóztatni a légi és tengeri közlekedést. Már volt alkalmam megjegyzést tenni, csak annyit szeretnék még mondani, hogy a bizottság szerint az energiaadóztatási irányelvnek le kellene fednie az Európai Unión kívüli kvótakereskedelmi rendszerben felvevő használókat is 2014 és 22 között. Nem gondoljuk, hogy őket bele kellene foglalni az energia adóztatási irányelvbe. Ami a tengeri szállítmányozást illeti, alaposan tanulmányozni kell, hogy milyen hatást gyakorolt az irányelv erre az ágazatra. A Nemzetközi Tengeri Szervezettel most folynak az egyeztetések, és ennek az eredményéhez mérten fog majd a bizottság előállni egy javaslattal 2012 harmadik negyedévében, különösen, hogyha addig nincs, nincs más fejlemény. Remélem, hogy ez megoldja a vitát. Köszönöm. Köszönjük szépen! Emlékeztetném a képviselőket arra, hogy holnap fogunk szavazni erről az álláspontról, és az ECON pedig január 23-án Ezzel végére jöttünk a napirendi pontoknak. A koordinátorok ülése 10-15 perc múlva kezdődik, amikor a koordinátorok is megérkeznek. Kérem, hogy hozzák magukkal a szavazólapjaikat holnap. Köszönöm.